Okay, well... Szeretném azzal kezdeni, hogy az angol fordítást, tehát a módosító indítványok angol fordítását csak pénteken este kaptuk meg. És 200 módosító indítvány érkezett, azon kívül a 80-on kívül, amelyet én készítettem a jelentésemben, ezért sajnos részletesen nem tudtam ezeket elolvasni, és nem tudtam véleményt alkotni mind, mindenről a módosítóról. De szeretnék minden esetre köszönetet mondani kollégáimnak azért, hogy ilyen nagy érdeklődést mutatnak a terület iránt. Szerintem is nagyon érdekes területről van szó. És biztos vagyok benne, hogy lehetséges lesz kompromisszumokat találni, annak ellenére, hogy egyelőre vannak olyan területek, amelyeken ez nem így néz ki. Most szeretném először is bemutatni azokat a témákat, ahol véleményem szerint kompromisszumokra lesz majd szükség, és szeretnék mindenkit, különösen az jelentéstevőket arra buzdítani, hogy kicsit részletesebben mondják el, hogy milyen módosító indítványokat terjesztettek be, és miért. De hadd szóljak először a lényegről, és hadd hívjam föl mindenki figyelmét arra, hogy két árnyékjelentéstevő találkozót szervezek a jövő héten és a jövő hét utáni héten. Tehát szerencsére rengeteg időnk lesz arra, hogy a részletekbe is belemenjünk. Úgyhogy ma inkább csak nagyobb vonalakban tekintsük meg a témát nehéz egyértelműen nyilatkozni arról, hogy ez a sok módosító indítvány vajon milyen irányba viszi el a jelentést. De az én kívánságom az az, hogy az alkohol is része legyen az élelmiszerjelölési rendszernek. És nyilvánvaló, hogy az velem ellenkező véleményen állók pedig azt szeretnék, hogyha az alkohol nem lenne része ennek a jelölési rendszernek. A módosító indítványokban van olyan vélemény is, hogy csak a bor legyen a része, van olyan is, hogy minden alkohol a része legyen, de kétség kívül többség van kialakulóban, amellett, hogy minden esetre legyenek kivételek. <clears throat> nagyon jó, nagyon szívesen venném, hogyha az alkohol is beletartozhatna ebbe a rendszerbe. Aztán egy másik vita, amit szintén el kellett indítanunk, az az, hogy a csomagoláson belül hol helyezzük el az információt. Ezzel kapcsolatban is nagyon sok módosító indítvány érkezett. Vagy azt mondják, hogy az előső felén, vagy azt mondják, hogy a hát, hátuljám, vagy másképpen próbálják meghatározni, hogy hol legyen a csomagon, a csomagoláson. Számomra az a legfontosabb, hogy olyan megoldást találjunk, amely érthetővé, olvashatóvá és láthatóvá teszi ezeket az információkat a fogyasztó számára. Én el tudom fogadni azt is, hogyha nem az előső oldalon vannak ezek. Az a fontos véleményem szerint, hogy biztosítsuk hogy a fogyasztónak ne kelljen keresgélnie, illetve hogy ne több helyen kelljen keresgélni az információkat. Azt is látom, hogy van egy sor módosító indítvány, amely a betűmérettel kapcsolatos. Tehát, hogy milyen nagyok a betűk a csomagoláson. Itt is nagyon különbözőek a vélemények. Én a kompromisszumhoz ragaszkodtam, az régi kompromisszumhoz. Van, aki ennél nagyobbat kíván, valaki pedig nem kíván ezen egyált, ezzel kapcsolatban egyáltalán követelményeket meghatározni. Ezzel kapcsolatban is kénytelenek leszünk kompromisszumokat találni. Véleményem szerint nem elég, hogyha csak annyit írunk, hogy olvasható legyen a szöveg specifikus követelményeket kell állítanunk, felállítanunk az olvashatósággal kapcsolatban, de meg fogjuk találni a megoldást. Aztán kicsit még ehhez kapcsolódik az is, hogy több kollégánk azt kívánta, hogy kivételek legyenek, mégpedig a csomagolás méretétől függően. Hogy legyenek kivételek a jogszabályok alól. Itt is nagyon széles körűek a kívánságok és az elképzelések, meg fogjuk tudni meg, találni a kompromisszumot itt is. De az a véleményem, hogy nagyon vigyáznunk kell arra, hogy ne, ne legyenek túl, túlzásban a kivételek, mert akkor majd a végén majd csak a legnagyobb élelmiszergyártóknak a leg, legnagyobb méretű termékei tartoznak a jogszabályok alá. Tehát próbáljunk meg tényleg elkerülni a túl sok kivételt, de természetesen mondjuk egy rágógumi csomagolásra nem kell minden információt ráírni, mert ahhoz túl kicsi. Még egy téma van, mégpedig magának a tápanyagérték jelölésnek, összetételnek a tartalma. Hogy mi az, ami kötelező benne, mi az, ami ne legyen kötelező. Vannak olyan kívánságok, hogy legyen benne a protein, a cukor, a zsírtartalom, stb. Meg kell állapítanunk egyszerűen, hogy melyek ezek a kötelező összetevők. Véleményem szerint minél több információt kell adnunk az összetételről, mert ez a fogyasztók javát szolgálja. De ezt is meg fogjuk tudni oldani. A problémák ott kezdődnek, amikor arról beszélünk, hogy az információt hogy mutatjuk be. Mindenki tudja, hogy talán, hogy én szeretném, hogyha egy színkód rendszer is lenne. Ebben néhány kollégán kívül nem nagyon támogat engem senki. Meg kell próbálnunk olyan megoldást találni, amely a fogyasztó számára is megadja a megfelelő információt, és a gyártó számára is használható, kivitelezhető követelmény. Sok módosító indítvány beszél még a kivételekről, mégpedig abból a szempontból, hogy a tagországok ragaszkodhatnak-e, megtarthatnak-e olyan jogszabályt, amely náluk már érvényben van ma is, vagy nem, adhatnak-e más információt, vagy nem tehát a nemzeti kivételek, az önkéntes rendszerek témáját is meg kell tárgyalnunk. Itt is nagyon különbözőek a vélemények. Van, aki azt mondja, hogy a tagállamok bármilyen jogszabályt alkothatnak ezen kívül, van, aki pedig az, hogy ezen kívül semmiféle más nemzeti jogszabály nem létezhet. Olyan javaslatot kell alkotnunk, amely nem teszi teljesen feleslegesé az eddig végzett munkánkat, hogy európai szinten megfelelő szabályozás legyen, ugyanakkor ne hagyjuk figyelem, figyelmen kívül az egyes tagállamokban létező kultúrákat. Remélem, hogy ezt is meg fogjuk tudni megfelelőképpen kezelni. Aztán a származási ország jelölésével kapcsolatban is volt sok heves vita. Én sem vagyok egészen biztos benne, hogy hogy kell ehhez hozzányúlnunk az a véleményem, hogy a fogyasztónak joga van tudni, hogy honnan származik a termék, másfelől viszont a gyártóknak, gyártókat se kényszeríthetjük arra, hogy folyton csomagolást csere, cseréljenek, és hogy a protekcionizmust sem engedhetjük meg, hogy elharapódzon. Tehát van, aki azt mondja, hogy csak a hús és a hal termékekre kellene vonatkozzon ez a származási országra vonatkozó követelmény. Lehet, hogy ez jó, lehet, hogy bizonyos termékcsoportokkal ezt ki kellene még bővíteni. Minden esetre itt is van még gondolkodni való. Aztán van néhány nagyon könnyen megoldható feladat is. Azt hiszem, hogy egyik kollégám sem ellenzi azt, hogy kötelező vé kell tennünk hogy a tájékoztatást 100 g-ra, illetve 100 ml-re vonatkozóan adjuk meg. A vita ezen kívül azért azon még mindig folyik, hogy az adag bekerüljön-e a tájékoztatásba, ezt majd még meg kell tárgyalnunk. Van még egy terület, ahol nagyon könnyen kompromisszumra fogunk jutni, ez pedig a nem előre csomagolt Azt hiszem, még egyszer megpróbálom. Van egy olyan terület, ahol nagyon könnyen kompromisszumot találunk, ez pedig azok a kivételek, amelyek a nem előre csomagolt élelmiszerekre vonatkoznak. Nem tudom, hogy mennyire kiterjedtek kell, hogy legyenek majd ezek a kivételek, de nagyon sok kolléga e, említ különböző szempontokat, különböző öm, kollégákról van szó, de nagyon kell vigyázni, hogy ne engedjünk meg túl sok kivételt, hiszen nem akarjuk azt, hogy ezek közül aztán semmelyik ne tartozzon a jogszabályok alá. Az allergiával kapcsolatos információ is fontos kérdés, és főleg a nem csomagolt, nem előre csomagolt termékek szempontjából. Azt hiszem, hogy megértette mindenki azt, hogy a fogyasztónak joga van megfelelő tájékoztatást kapni az allergiát okozó anyagokról, amelyek az élelmiszerekben előfordulnak, fordulhatnak, de itt is tiszteletben kell tartani a különböző tagállamokban létező kultúrák, illetve jogszabályokat. Nem akarok további részletekbe bocsátkozni, szeretném még egy, szeretném még egy dolgot megemlíteni, ugyanis a legtöbb módosító indítvány azokat a témákat érinti, amelyeket már eddig is megtárgyaltunk a bizottságon belül, de van egy új javaslat, és ez pedig Schmidt kolléga javaslata, aki azt javasolja, hogy Braille írással, tehát a vakoknak, vakok számára olvasható írással is legyen rajta a tájékoztatás a csomagon. Én azt hiszem, hogy nagyon szimpatikus dolog a ilyen fogyatékkal élő polgáraink segítsége. Szeretném, hogyha önök is véleményt ad, mondanának arról, hogy jó ötletnek tartják-e ezt. Tehát nagyon örülök még egyszer, hogy érdekli a kollégákat ez a téma, és remélem, hogyha nem is minden területen, de legalább valamely témában egyetértésre fogunk tudni jutni. Van rá, hogy mindenki egy kicsit engedjen annak érdekében, hogy kompromisszumokat érjünk el, és hogy egy egységes, összefüggő jelentést tudjunk készíteni. Egyelőre itt be is fejezném, és nagyon nagy érdeklődéssel várom a kommentárokat. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hadd ismétél meg én is, mennyire örültem az együttműködésnek az árnyék jelentéktevőkkel és az előadóval. Nagyon jó alkalom volt ez arra, hogy találkozzunk egymással, és valóban vannak olyan területek, eh, amelyeket eh, eh, még szorosabban kell vizsgálnunk, így például a származási ország, a tápanyagérték feltüntetést, a különféle nemzeti jogszabályokat, a az allergia kérdését és a milligrammok kérdését. Azt hiszem, hogy itt, és ugyanis az a kapcsolatosan is még sok vita áll előttünk. Elnök úr, engedje meg, hogy először is elmondjam ismét azt az elvet, amelyet képviselünk. Engedje meg tehát, hogy folytasson. Az EPP pozíciója a címkézéssel kapcsolatosan leginkább azt hangsúlyoz, hogy fel kell ruháznunk a lehetőséggel és a joggal a fogyasztókat arra, hogy e betekintést nyerjenek az áruk sokféleségébe, és így biztosítsuk jogaikat. Éppen ezért hoztam, vagy terjesztettem be e, a módosítót az olvashatósággal kapcsolatosan. Ez az egyik kulcsfontosságú kérdés, hiszen a fogyasztókat meglehetősen irritálja, hogyha nagyon sok mindent olvashatnának a címkéken, de képtelenek erre, hiszen nagyon apró betűs a felírás. Így aztán könnyen meg lehet, hogy úgy érzik a fogyasztók, hogy becsapják őket, vagy be is csapják őket. Így például bizonyos termékeken mást tüntetnek fel valójában. Így például a pizzán nem sajt van, holott azt írják, hogy sajt van rajta, vagy azt hiszi a fogyasztó. Úgy gondolom tehát, hogy a nem előre csomagolt termékek esetében hozhatunk bizonyos kivételeket, és egyetértettünk abban, hogy az olyan termékek eh, esetében, eh, amelyeket ott helyben csomagolnak, nem tehetünk semmiféle eh, kivételt. Vannak még bizonyos ellentétek, de több olyan ismeret, amit eddig felhalmoztunk, arra mutat, hogy az emberek leginkább az iránt érdeklődnek, hogy mi a helyzet a hústermékekkel. A hústermékekkel kapcsolatosan van a legtöbb félelem az emberekben. A tápanyag feltüntetése, vagy a tápérték feltüntetéssel a módosítóban közzétettem az álláspontunkat. Azt hiszem, hogy itt bizonyos területet, mozgásteret kellene biztosítanunk, de mindannyian egyetértünk abba, hogy világosan és láthatóan, jól érthetően kell feltüntetni ezeket az adatokat, az, annak érdekében, hogy a fogyasztók hamar fel tudják fogni és értelmezni tudják az alkohol mennyiség és a színskála alkalmazása esetében azt hiszem, hogy figyelembe kell vennünk, hogy nem szabad túlságosan sok plusz adminisztrációt okoznunk, különös tekintettel a kisméretű vállalatok és kistermelők esetében. Olyan pozíciót kell kialakítanunk, ami biztosítja azt, hogy a lehető legnagyobb védelmet biztosítsuk a fogyasztók számára, de ne támadjanak pluszköltségek a termelők számára sem. Úgy gondolom, elnök úr, hogy a politikusok nem dönthetik el a fogyasztók helyett, hogy mit egyenek, arról kell gondoskodnunk, hogy információval szolgáljunk számukra, és lehetőségük legyen arra, hogy tudatában legyenek annak, hogy mit fogyasztanak. Nem szabad helyettük döntenünk. Úgy gondolom, hogy minden embernek más kívánalmai és követelményei vannak a gyerekek eh, mást igényelnek, mint a felnőttek, és különféle költségvetések is vannak a megfontolások mögött. Az emberek eh, többféleképpen gondolkodnak arról, hogy mennyit tudnak befektetni az egészségükbe, de semmiképpen nem a mi feladatunk, hogy döntsük helyettük. Az a dolgunk, hogy figyelembe vegyük és tiszteletben tartsuk a e, szabadságukat, ami tehát a színskála alkalmazást illeti. E, itt arról van szó, hogy hogyan gondolkodunk a fogyasztókról, mint emberi lényekről. Úgy kell gondolkodnunk róluk, mint felnőtt döntésekre képes, felelősségteljes emberekről. Úgy gondolom, hogy eh, maximális eszközöket kell rendelkezésre bocsátanunk a fogyasztók számára, hogy döntést tudjanak hozni, de semmiképpen nem szabad helyettük dönteni. Meglátjuk, eh, hogyan alakul majd erről a vita, ami pedig az alkoholtartalmat életi teljesen egyért, egyetértek azzal, hogy ezt valahogy be kell venni a címkézésbe, különösen amikor alkoholtartalmú vagy vegyes alkoholtartalmú termékekről van szó, de mindenképpen konzisztensnek kell lennünk. Már nagyon sok rendelet vonatkozik a bor termékekre, van ami tehát le van fedve már, van ami nincs még lefedve, éppen ezért úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata arra irányul, hogy ugye gyűjtsünk össze még több adatot, és álljunk elő egy újabb javaslattal öt év múlva. Ez nem arról szól, hogy nem törődünk a fiatalok és a fogyasztók egészségével, hanem inkább arról van itt szó, hogy legyünk konzisztensek, hiszen nagyon sokfajta termék van. Amikor van egy 10 milliliteres viszki kiszerelés, azon másfajta címkézést kell természetesen alkalmazni, mint mondjuk egy egyszerű élelmiszeren. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr. Egyelőre egyetértek az előadóval, az általánosságok szintjén mozogtunk. Természetesen bármelyik módosítóval kapcsolatosan szívesen bocsátkozom részletekben. Látjuk, hogy Eh, azért vagyunk itt, hogy a belső piac működőképességét növeljük, és a szétszabdaltságot mindenképpen meg kell akadályoznunk az ipar, a szektorok és a fogyasztók eh, szemszögéből tekintve is. A hatos és a eh, hetes bekezdések esetében, félzetek esetében azon az a, a véleményen vagyunk, hogy a lehető legtöbbet ki kell innen venni. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. kezdjem azzal, hogy megdicsérjem jelentéstevőt a kiváló munkájáért. Nagyon, nagyon sokban egyetértünk a zöldek közül az jelentéstevő asszonynal, és az egész alap kiinduló alap az véleményünk szerint teljesen helyes. Frissíteni kell a jelenleg érvényes jogszabályokat az élelmiszerek jelölése terén, és olyan jelölést kell alkotnunk, amelynek segítségével a fogyasztók meg, megtehetik a megfelelő választásokat, hogy az éles stílussal kapcsolatos betegségeket elkerüljék. Most már csak a konkrét kidolgozásról van szó. Az módosító indítványaink az alkohollal kapcsolatosak. Én azt hiszem, hogy nem mondanám részletesen el, hogy miről is van szó, mindenki olvassa el, mert valóban lehetetlen volt mára mindet él, él, elolvasni. Hogyha ezt megtesszük, akkor sokkal tájékozottabb vitát fogunk tudni tartani. Minden esetre támogatom a jelentéstevő asszony véleményét a nemzeti vonalak és az alkohollal kapcsolatban is biztos, hogy fogunk tudni kompromisszumot találni. De hadd beszéljek most a legnagyobb, legfontosságú kérdésről, a színkódolás, illetve a napi, napi ajánlott bevitel kérdéséről. Itt ezzel kapcsolatban három dolgot kell megtekinteni. Az egyik az, hogy a tudomány, a tudósok mit mondanak, a fogyasztók, képviselő és az egészségügyi szervezetek mit mondanak, illetve, hogy a valós életből milyen tapasztalataink vannak. Ha az elsőt tekintjük, a tudósok eddig még nem dolgoztak túl sokat ezen, de Ausztráliából és az Egyesült Királyságból vannak bizonyos eredmények, és ezek azt mondják, hogy a fogyasztók legkönnyebben ez a bizonyos közlekedési lámparendszerhez tudnak viszonyulni. Szerintem ezt fontos tudni, amikor véleményt alkotunk a kérdésben. A fogyasztói, kép, fogyasztói érdekképviselő szervezetek, az egészségügyel kapcsolatos szervezetek mit mondanak? Teljes, teljesen egyetértenek abban, hogy a napi bevitelt el kell utasítani, hiszen nem lehet azt meghatározni, hogy mi az az átlagos ember, minden ember különböző. A szív- és érrendszeri megbetegedésekkel dolgozó, a rákos megbetegedéssel szemben szenvedő képviselői, a mezőgazdaságban dolgozók, mindenki azt mondja, hogy népegészségügyi szempontból legeslegokosabb a közlekedési lámparendszer használata. Na most a konkrét tapasztalatok a napi bevitellel kapcsolatban milyenek? Az Egyesült Államokban már tíz éve használják ezt a rendszert. Ugyanakkor tíz éve, tíz éve súlyos túltápláltságban és túlsúlyos betegségben szenved az amerikai lakosság nagy része, és pontosan most kezdenek felhagyni ezzel a rendszerrel, és pontosan most ez a szándékuk, hogy áttérjenek a közlekedési rámpa rendszerre, mert látják, hogy az eddigi rendszer nem működött, és remélik, hogy az éles stílussal kapcsolatos betegségek most ezzel megelőzhetők lesznek. Most akkor az Európai Unió pontosan most kezdjen el egy olyan rendszert használni, amiről bebizonyosodott, hogy nem működik? Nem hiszem, hogy ez okos lenne. Tehát a tudomány, a fogyasztói szervezetek és az USA tapasztalatai alapján is azt lehet mondani, hogy nincs arra okunk, hogy a napi bevitel, beviteli referen, referenciaértékeket tovább erőltessük. Ezért is készítettünk egy olyan módosító indítványt, ami a közlekedési lámparendszer mellett szól. Na most nem vagyunk buták, tájékozottunk, Tudjuk, hogy a különböző frakciókban kinek milyen véleménye van a különböző témákról. Teljes mértékben készen állunk arra, hogy kompromisszumokat találjunk. Nem azért jöttünk ide, nem azért veszünk részt a munkában, hogy tiltakozzunk, hanem azért, hogy a fogyasztók érdekeit szolgáljuk. Készen vagyok tehát a munkára, de mindig is, ki fogjuk, mindig is nagyon világossá fogjuk tenni, hogy mi a véleményünk. Krisztel felhívta a figyelmemet most délután arra, hogy van még egy harmadik modell is, Kreutzmann kolléga javaslata mégpedig a 200, 282-es módosító indítvány. Ezt is meg kell nézni, át kell olvasni, és meg kell állapodnunk abban, hogy melyiket választjuk. Tehát van még elég dolgunk. Köszönöm a szót. Uh, szót. Köszönjük ezt a hozzászólást. Folytatja az elnök. Most Krolcman úr kapja a szót, aki árnyék elő ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Köszönöm a szót, elnök úr. Én magam szeretnék csatlakozni egy korábban elhangzott ponthoz. A túl sok információ gyakran túl kevésnek bizonyul, vagy szinte semminek bizonyul, ugyanis arra kell törekednünk, hogy olvasható legyen a címkén szereplő információ, de nem szabad, nem szabad túl sok információval elárasztanunk a fogyasztót, és ez a megfontolás van az én módosító indítványom mögött is. Beláthatjuk, hogy jelölnünk kell az allergéneket, és természetesen nagyon sok egyéb olyan dolog van, ami nem feltétlenül szükséges. Ami a 100 grammot vagy a 100 millilitert illeti, úgy gondoljuk, hogy ez lenne a legalkalmasabb mennyiség az összehasonlíthatóság megteremtése érdekében is, ami pedig a rágógumit jelenti mondjuk, láthatjuk, hogy a 100 g elképzelhető, hogy egy egész havi rágógumi adagot kitesz, nem biztos, hogy itt ez jó mennyiség lenne, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lehet, hogy amikor a fogyasztó lemel egy terméket a polcról, akkor egy adott mennyiségre számíthasson, és itt szerintem a 100 g vagy a 100 ml az jó lehet, és lehetne ehhez egy kis táblázatocska is, ami információt nyújt még a fogyasztónak. Azt hiszem, hogy azt is figyelembe kellene vennünk, hogy Európán belül figyelembe kell vennünk a nemzeti szabályozásokat is, ellenkező esetben a belső piacon eh, nem lesz egység. Ha nagyon sok nemzeti derogációt alkalmazunk, mentességet, akkor hatalmassá duzzad európai szinten a bürokrácia, és ehhez képest kell megnéznünk, hogy nemzeti szinten mit engedélyeznek és akkor, ha két helyen működtetjük a jogszabályokat és a tiltásokat, akkor ez mind a belső piac egységesítése ellen fog működni. Ami a többi módosító indítványt illeti, ezekről nem szeretnék túl sok e, mindent elmondani, de azt hiszem, hogy a lehető legtöbb információt kell biztosítanunk a fogyasztók számára, anélkül, hogy elárasztanánk őket fölösleges információkkal is. Mm és fontos a csomagolás mérete is. Elképzelhető, hogy növelni kell magát a csomagolást annak érdekében, hogy mindent fel tudjunk tüntetni, ami pedig a táp értéket illeti. Kérdés, hogy ha mondjuk van egy burgonya por, termékünk, akkor a porban lévő tápértéket vizsgáljuk-e, vagy azt a tápértéket, ami a porból készített burgonya termékben fedezhető fel? Ez is egy alapvető kérdés. Ez van az egyik módosító indítvány mögött. Köszönöm. What happens if you prepare it with milk? Köszönöm szépen. Tehát az a lényeg, hogy, hogy mondjuk vízzel vagy tejjel készítjük el, hiszen akkor különbözőek ezek az értékek. De hát mindegy, ezzel most nem, erről most nem kell többet beszélni. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevők hozzászólásait. Van még néhány hozzászól a tagok közül. Uh, Mr. Schwab, uh, Mrs. Weiler, Mrs. Steiler and Mr. Motti. Uh, Van-e még ezeken a kollégákon kívül más, aki szeretne hozzászólni? Vánnak. Vánnak úr. Most Schwab úr kapja a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nos, bennem az a benyomás alakult ki az imént elhangzott hozzászólások után, hogy ebben a beszélgetésben, amit ugye a termékek címkézésről folytatunk, a jó irányba mozdultunk el. Hogyha az előző ciklusban folytatott beszélgetésekre gondolok, akkor ezt mindenképpen elmondhatjuk. Én három megfontoláshoz szeretnék hozzászólni. Úgy gondolom, hogy a józan észre is kell támaszkodnunk, nem csak a tudományra, valamint a fogyasztóvédelmi szervezetekre is, és a józan ész azt sugalja, hogy Amerikában például azt látjuk, hogy az eddigiekben nem működött az alkalmazott rendszer, ez nem feltétlenül kell, hogy arra a következtetésre juttasson bennünket, hogy egy új eljárás, mondjuk a színkód rendszer, az feltétlenül működőképes lesz. Elhangzott ugyebár, hogy amikor megpróbálunk egyszerűsíteni dolgot, így például a címkézést, akkor lehet, hogy túlzásokba esünk. Azt hiszem, hogy azt a megoldást kell megtalálnunk, ami a lehető legközelebb van a fogyasztók igényeihez. Én a választó körzetemben e, gyakran találkozom a fekete erdei sonkával, és ezt ugye kellőképpen kell címkézni, rá kell tenni, hogy védett a származási helye, de a csomagban található hús bizony gyakran Németország más területeiről származik, nem a fekete erdei területekről, és ami a címkézést édeti, ilyen esetekben a szakértők azt mondják, hogy rendkívül nehéz gondoskodni a pontos címkézésről. Ilyesfajta esetekben. Nagyon nehéz megfelelni a hústermékekkel kapcsolatos címkézési követelményeknek, tehát úgy gondolom, hogy olyan megoldást kell találnunk, ami a gyakorlatban is működik és átlátható. Elnök, köszönöm. Weiler asszony kapja a szót. Köszönöm, elnök úr, a szót. Kedves kollégák, ez egy meglehetősen kényes és furfangos dosszié. Én magam szeretnék csatlakozni kollégám meglátásához, ugye függően attól, hogy milyen döntésre jutunk, illetve hát ettől függetlenül nem biztos, hogy jó, ha agresszívek vagyunk, a színkódrendszerrel kapcsolatosan nem akarunk olyasmit rá erőszakolni a fogyasztókra, amit nem akarnak. Én úgy gondolom, hogy a színkódrendszer igenis jó megoldás lehet, van benne fantázia, de még fejlesztésre szorul. De ha hallgatunk a fogyasztókra, akkor be kell látnunk, hogy nem csak a brit vagy a német fogyasztókról van itt szó, hanem más országokat is figyelembe kell vennünk, az ő érdekeiket is szolgálnunk kell, és meg kell hallgatnunk a fogyasztókat. Természetesen ezek után be kell látnunk, hogy igenis figyelembe kell vennünk a színkódrendszer alkalmazhatóságát, hiszen nagyon sok fogyasztóvédelmi szervezet már kinyilvánította, hogy ez jó lehet. Nem szabad tehát nagyon ö, szigorúnak vagy agresszívnek lennünk. Amikor elhangzott, hogy hang, alkalmaznunk kell a józan ész belátásait, akkor azt hiszem látjuk, hogy minden fogyasztó tudja, hogy mit akar, de nem biztos, hogy tudja, hogy mennyi cukor vagy mennyi zsír van abban a kólában vagy chipsben, amit fogyaszt. Kellőképpen meg kell ezeket a termékeket címkézni. Ami pedig a braille írást illeti. Nos, az én választóközetemben van egy vakok számára működtetett iskola. Azt hiszem, hogy ezeknek a tapasztalatoknak az alapján elmondhatjuk, ezt talán önkéntes alapon kellene bevezetni a gyártók, előállítók számára. Lehet, hogy vannak olyan termelők, előállítók és forgalmazók, akik szeretnék ezt kipróbálni, és önkéntes alapon bevezethetnék a brailleírást, és utána ezt esetleg elterjeszthetnénk egy önkéntes kezdés után. Ami pedig a regionális termékeket illeti, ahogy a fekete erdei területeken nálunk is vannak regionális, unikális termékek, mi ezeket természetesen szeretnénk fejleszteni, terjeszteni, és Szeretnénk, hogyha a mi fogyasztóink ezeket a termékeket, regionális különlegességeket megvásárolnák, ami az élelmiszereket, a borokat illeti, ilyenekről van itt szó, és eh, ami különös tekintettel a bort illeti, itt lehet regionális címkézés, azt hiszem, hogy eh, az például jó lehet a hústermékekre, de én nem lennék olyan eh, nagy lelkű, mint ön, kollega úr, ami azt az esetet illeti, amikor egy termék egy egészen más területről jön, mint amit feltüntettek rajta, tehát mondjuk a fekete erdély sonka, nem a fekete erdély területéről. Azt hiszem, hogy lehetővé kell tenni az előállítók, a gyártók számára, hogy egy marketing érvként használják a regionális címkézést annak érdekében, hogy láthassuk Írországban vagy Magyarországon készült a termék. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen uh, kemény munkáját. Uh, uh, nagyon nagy munka lesz ennek a 280 uh, módosító indítványnak az átnézése. Remélem, hogy korábban kapjuk meg a jövőben ezeket. a, a gazdálkodói irányelvet is meg kellene tekinteni, amikor a különböző termékeknek a jelöléséről beszélünk, hiszen sokkal egyszerűbb, hogyha a már bevált sikeres módszereket alkalmazzuk. A az eredet szempontjából is nagyon fontos, hogyha a tapasztalatokra számítunk, illetve támaszkodunk. A közlekedési lámparendszert tekintve az egészségügyi és fogyasztói szervezetek szerint ez a legkönnyebb, leginformatívabb és legnépszerűbb rendszer a fogyasztók körében. És ez nem kényszerít senkire semmit egyszerűen csak szabadságot ad a fogyasztónak arra, hogy saját választásait meghozhatja, és a javaslatnak ugye ez a célja. És az is érdekes, hogy hogyha sok hogy, hogy látjuk, hogy milyen sok vállalat el, bevezeti ezt a ö, rendszert, mert a vállalatoknak is saját érdekük, hogy, egészség, hogy az egészségügyét előmozdítsák az Európai Unióban, és itt a demográfia és az előregedő népesség kérdése is felmerül. Most az előre csomagolt ö, termékekkel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy ösztönöznünk kell azt, hogy minél egészségesebb termékek legyenek, és, és hogy a különböző elterjedt betegségeket meg, megelőzhessük. Az adaggal kapcsolatban nagyon nagy baj az, hogy például a műzli és egyéb pehelygyártók még mindig nem jelölik megfelelőképpen az adagokat. Ez nagyon jól mutatja, hogy az adag méretekkel kapcsolatban még sok tennivalunk van. Az alkoholt kapcsolatban a viszkit nyilván nem lenne okos megjelölni tápértékjelöléssel, de azért nem hagyhatjuk egész, teljes egészében ki az alkoholt a jelölések jogszabályai alól, ugyanis például most egy új tanulmány azt mutatja, hogy az a koffeinozott alkoholtartalmú italok és utalóknak milyen hatása van a fiatalokra, akkor azt látjuk, hogy antiszociális viselkedést teremt. Ezért bizonyos termékeknél tényleg meg kell tekinteni, hogy van-e lehetőség arra, hogy ezt irányítsuk, szabályozzuk. Például, hogy az koffeintartalmú alkohol, alkoholt egyszerűen meg is tiltsuk. Tehát itt még van mit, van mit dolgoznunk. Végül is az az MV ugye itt az illetékes bizottság, nagyon fontos, hogy ők hogy dolgoznak, és E, ezért fontos, hogy figyelemmel kísérjük az ő munkájukat. Remélem, hogy a jelenleg még meglévő ellentéteket meg fogjuk tudni oldani. Köszönöm. Nos, meglehetősen nagy lelkű leszek, de még elég sok hozzászólásunk. van, viszont van megsporolt időnk, és az alájának is szeretne hozzászólni. Mindenesetre most visszaadom a szót, hogy reagáljunk az eddig elhangzottakra. Krajcman úr hozzászólására. Nos, ezek után majd meghallgatjuk a bizottság hozzászólását is, és utána visszadjuk a szót, hogy összefoglalhassa a témát az előadó. Köszönöm szépen! Mr. Chairman, actually... Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem a Mati úr és másik hozzászóló is említette eh, már azokat a témákat, amelyekhez én is szeretnék hozzászólni. Barbaranak szeretném különösen megköszönni azt, hogy megvilágította eh, az eh, én témámat is. Természetesen ez egy szenvedélyes vitát kiváltó kérdés. Kilenc éve járom az északi országokat, különösképpen Svédországot annak érdekében, hogy beszéljek a az élelmiszerekről és a minőségi élelmiszerekről szemináriumokat tartok, járom a bevásárlóközpontokat és amikor az emberek általában a fogyasztókra hivatkoznak annak érdekében, hogy a színkód rendszert pártolják, eh, ennek sajnos a saját tapasztalatom alapján ellent kell mondanom. Természetesen vannak olyan megfontolások, hogy az információ lehető legegyszerűbb legyen, de ez csak akkor működik, ha olyan információt tüntetünk fel a címkén, ami meglehetősen szűkre szabott. Mihelyt a valódi, igazi információt kapja meg a fogyasztó, abban a pillanatban irritálni fogja ez, hogyha túlságosan egyszerű és lebutított ez, és nem kapja meg az összes információt. Lehet, hogy a fogyasztók egy része azért bosszankodik a színkód rendszer miatt, mert az információ másik részét nem kapja meg. Úgy gondolom, hogy mindannyian szeretnénk felruházni a fogyasztókat azzal a lehetőséggel, hogy gondoskodhassanak a saját egészségükről. De szeretnék rámutatni arra, hogy a cukor, a fehérje, a só, ezekről nem lehet azt állítani, hogy ezek veszélyesek az egészségre. Itt mindig a különféle egyedi felhasználóról és a mennyiségről van szó. Nem szeretnék túlságosan e, sok részletbe e, bocsátkozni, de hogyha mondjuk megnézzük a csokoládét, én magam sok csokoládét eszem, mert számomra ez hasznos, sok magnézium van benne, e, és ráadásul finom is, és engem nagyon sok energiával ruház fel. Lehet, hogy a gyerekemnek nagyon sok vajat adok, hiszen nagyon sok benne az A vitamin, és nem szeretném, hogyha bizonyos termékekből kivonnák ezeket az összetevőket, és még ezer okot hozhatnék fel arra, ami miatt mindig is harcolni fogok a színkódrendszer ellen. Elnök, nos, egy rövid intervencióra adtam önnek lehetőséget, ez meg is valósul, de azt hiszem, hogy akkor a másik hozzászólnak is meg kell adnunk ezt a lehetőséget. Köszönöm, elnök úr, mondja a hozzászóló. Igen, elnök úr, valóban arra fogok törekedni, hogy nagyon rövid legyek. Úgy gondolom, hogy rendkívül veszélyes, hogyha az egyéni véleményeket általánosítjuk és társadalmi szintre emeljük. Természetesen jó, hogyha a saját tapasztalatainkra támaszkodunk, és örülök, hogyha ezt teszi valaki, de mindezt kombinálni kell a tudományos észrevetélekkel és az ismeretekkel, is. itt aztán egy csúsztatás történt, ami az EPP frakciót illeti, nem biztos, hogy itt a személyvélemény az általános vélemény tükrözi. Azt kell megnéznünk, hogy miért döntünk valami mellett. Azt szeretném, hogyha ön a hozzászólásában azt képviselni, amit az EPP mond, hiszen a frakció véleményére vagyunk kíváncsiak, és természetesen a SID rendszer nem fog minden problémát megoldani. Ezzel teljesen egyet értek, de legalább nézzük meg a tényeket, és törekedjünk arra, hogy kiválasszuk a gyakorlati értelemben pragmatikusan lehető legjobb megoldást, figyelembe véve a tudományos ismereteket eh, és a különféle tagországok tapasztalatait és én magam továbbra is természetesen fogok enni csokoládét. Elnök, nagyon örülök, hogy ilyen sok érv hangzik el a csokoládé mellett, és az én országomban nagyon jól ismert csokoládégyártó cég van nem messze onnan, ahol lakom, és kap is támogatást, ez a Cadbury, és ezzel kapcsolatosan a helyzet az, hogy azt hiszem figyelembe kell vennünk azt is, hogy nem csak a csokoládén élünk, de természetesen nagyon gyakran szorítkozunk a csokoládéra, mint kedvencre. Nos, sajnálom, hogy még nem tudtunk szót adni az Európai Bizottság jól felszerelt csoportjának, csapatának. Elközelgett az idő, és szeretném a tanács képviselőit is üdvözölni Carlos Crispin urat, hiszen ő az új soros elnökség képviseletében van itt. Azt hiszem, hogy meg kell, hogy adjuk számukra a lehetőséget arra, hogy hozzászóljanak, de először Matthew Darkis úrnak szeretném megadni a szót a bizottság képviseletében. Köszönöm, elnök úr! Nagyon érdekes politikai vita folyt itt, és ezt nagyon nagy érdeklődéssel figyeltük. Úgy gondolom, hogy az első hozzászólás a jelentéstevő első hozzászólása hangsúlyozta, hogy nagyon nehéz bármit mondani arról az irányról, amerre elindultak a dolgok, hogy el fognak indulni, hiszen itt egy annyira sokrétű, összetett kérdésről van szó, ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy nagyon pozitív benyomást gyakorolt rám a politikai összhang és egyetértés, ami övezte ezt a javaslatot. Mindenki elmondta, hogy bizonyos erővel, lehetőségekkel felruházni, választási lehetőséggel kell felruházni a fogyasztókat, és természetesen a bizottság osztja ezt a véleményt is. Társ ebben a hozzáállásban, elnök úr, természetesen azzal is tisztában vagyunk, önök is tisztában vannak azzal, hogy a bizottság elérkezett egy bizonyos pontra, amikor remélhetőleg feláll majd talán már napokon belül egy új bizottság. És éppen ezért nehéz ezekben az időkben határozott állásfoglalást kialakítani az imént elhangzottakkal kapcsolatosan. De hallottuk, amit hallottunk, és a meghallgatások során a biztos is rámutatott bizonyos dolgokra, legalábbis elmondhatjuk, hogy a fogyasztók érdekei továbbra is a felelős biztos listájának élén fognak helyet kapni, és törekedni fogunk arra, hogy megmondjuk a fogyasztóknak, hogy mit fogyasztanak, de nem fogunk arra törekedni, hogy megmondjuk, hogy mit fogyasszanak. És e, úgy vélem, hogy ilyesfajta kifejezéseket nem fogunk megengedni a címkézésben. Egy másik kérdés, ami elhangzott a vita során, Koratza úr hozzászólásában mindenképpen elhangzott, ugyebár az a megfontolás, hogy a bizottság javaslata, ami az alkohol tartalmú termékekre vonatkozik, az igenis megfontolandó. Köszönjük ezt az észrevételt. Valóban talán elmondható ez, de abban reménykedünk, hogy talán nem csak ezen a területen, hanem számos más területen is értelmesnek mondható a bizottság javaslata. Eh, minden esetre köszönjük ezt az észrevételzést, de hát ugye nagyon sokat eh, beszéltünk itt a színkód rendszer alkalmazásáról. Azt hiszem, hogy ez is egy értelmes eljárás lehet, hiszen a színkód rendszer figyelembe veszi azt, amit eh, de Jung úr is mondott, hogy tudnélik rugalmasnak kell lennünk, és elképzelhető, hogy az, ami ma elfogadható és értelmesnek tűnik a legtöbb fogyasztó számára, az nem biztos, hogy áll az összes fogyasztó esetében az egész európai térségben. Éppen ezért az a meggyőződésünk, hogy amikor különféle amikor különféle információs sémákat javaslunk a tápanyag összetétel feltüntetésére, és ehhez illesztjük a színkód rendszer alkalmazását, és ez igyekszünk megnyerni a hatóságok támogatását. Most úgy gondoljuk, hogy ez egy értelmes, megfontolandó eljárás, hiszen szélesebb kontextusban tudjuk így ezeket a sémákat, javaslatokat tesztelni, és ez lehetővé teszi számunkra majd, hogy a lehető legjobb feltüntetési módot válasszuk. Azok a javaslatok, amelyeket eddig benyújtottak, azok úgy gondolom, hogy tényekre alapuló, információkra alapuló javaslatok, és azt hiszem, hogy megfelelne annak a követelménynek, hogy a lehetőségekkel, információval ruhássuk, ruházzuk fel a fogyasztókat annak érdekében, hogy jó döntéseket hozzanak. Nem biztos, hogy az ilyesfajta információkat a fogyasztók százszázaléka használni és érteni fogja, de hangsúlyoztuk korábban, hogy a többség érdekeit kell figyelembe vennünk, és szólnék arról is, hogy vita alakult ki ugye a származási országról. Koráci asszony rámutatott ugyancsak erre, azt hiszem ez nagyon fontos, és elmondta, hogy az emberek szeretnék tudni, különösen a hústermékekkel kapcsolatosan, hogy honnan érkezett a termék, mert ennek nagyon nagy köze van az egészségükhöz. Én itt szeretnék közvetlenül a parlamenthez fordulni, Szeretném, hogyha szétoszlatnánk azt a tévhitet, hogy a származási ország feltüntetése az egészségügyi megfontolásokkal kapcsolatos. Tudatában kell lennünk annak, hogy minden olyan termék, amit forgalmaznak az Európai Unión belül, meg kell, hogy feleljen ennek a kritériumnak, és minden ilyen terméknek teljesen biztonságosnak kell lennie. A származási ország szerinti címkézést nem szabad összefüggésbe hozni mikrobiológiai aspektusokkal vagy egészségügyi megfontolásokkal. Úgy gondoljuk, hogy a javaslatunk igenis értelmes javaslat, hiszen ez a javaslat rendelkezésére bocsátja a fogyasztóknak a releváns információkat akkor, amikor erre szükség van, annak érdekében, hogy ne legyen félrevezetve a fogyasztó, és mindez megfelel bizonyos kritériumoknak, ami a nemzeti eh, jogszabályalkotást eh, illeti. Többen rámutattak arra, hogy ezt is figyelembe kell venni. Nos, én magam megjegyezném itt, hogy eh, le vannak fektetve azok a szabályok, amelyek működnek, nem akarunk valami új dolgot bevezetni, Éppen ezért talán erre majd a tanács képviselői rámutatnak ezzel kapcsolatosan. Azt hiszem, elnök úr, én itt eh, az észrevételeim végére értem, nem szeretnék mindenhez hozzászólni, mert az túlságosan sok időt venne igénybe. Well, thank you very much indeed, uh, Mr. Nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy következtetéseket tudok-e levonni, ma valószínűleg nem, de legalábbis egyértelműeket nem. Azért azt elmondhatom, hogy amikor a kultúráról van szó, és az élelmiszerekről, valamint a jelölésről így egy mondatban, akkor biztos, hogy látjuk, hogy mindenkinek határozott véleménye van erről, könnyen lehet véleményt alkotni, és ugye az a, az a helyzet, hogy 450 millió polgár érdekét képviseljük itt, úgyhogy nem, nem vigyáznunk kell, hogy milyen jogszabályt alkotunk majd. Köszönöm szépen a véleményeket. Még mindig bizakodó vagyok, még mindig biztos vagyok benne, hogy kompromisszumokat fogunk tudni elérni, de még egyszer mondom, hogy mindenkinek meg kell próbálni egy kicsit engedni az álláspontjából, hogy ez lehetséges legyen. Minden frakciónak engedni kell egy kicsit. Elnök úr, a mai vita alapján és a már eddig folytatott, különösen a tavalyi év során folytatott viták alapján, el kell, hogy mondjam, arra gondolok, hogy szükség lenne egy nagyon alapos tanulmányt elvégezni azzal kapcsolatban, hogy milyen eszközökkel tudjuk a fogyasztókat egy bizonyos mód, fogyasztókat bizonyos reakciókra ösztönözni hogy tulajdonképpen mi is az a fogyasztói magatartás. Politikusokként ezt tudnunk kell, hiszen szeretnénk a fogyasztók kezébe adni a hatalmat. Szeretnénk, hogyha ők úgy viselkednének, olyan magatartást tanúsítanának, amely számukra a legjobb. De hogy tudjuk ezt megtenni? Van, aki azt mondja, hogy, hogy útmutatókat kell adnunk nekik, azt mondani, hogy ebből sokat tegyenek, másból pedig egy kicsit kevesebbet tegyenek, de hiszen különböző emberek vagyunk, és itt egy ilyen középosztálybeli megközelítést próbálunk megalkotni, abból a szempontból, hogy hogy viselkedünk mi, amikor bevásárolunk, de nem biztos, hogy a mi magatartásunk az, az irányadó. Nagyon sok polgár van, aki egészen másképpen viselkedik, és másképpen gondolkodik. Tehát az lenne, hogyha lenne egy tanulmány, amely mélységében megtekinteni, hogy a fogyasztó hogy fogyasztónak a magatartását hogy tudjuk befolyásolni, milyen eszközökkel. Ez tényleg nagyon hasznos tanulmány lenne, de erről majd máskor beszélünk. Tehát még egyszer hadd mondjam el, február másodikán tartunk egy gyűlést, valamint február tizedikén én egy más, második gyűlést az árnyékjelentéstevőknek, és azt javaslom, hogy egyszerűen üljünk le ezen, ezen két alkalommal, és meg, próbáljunk meg kompromisszumokat ö, kiötleni. Nyilván lesznek könnyebb kompromisszumok, lesznek nehezebben elérhetők. Egy dolgot minden esetre látok a mai vitában, a legtöbben tényleg hajlandóak a kompromisszumra, és ez mégiscsak örömmel tölt el. Február 23-án fogunk szavazni itt a szakbizottságban a szövegről, és ugye, hogy a többi szakbizottság hol tart, hát körülbelül ugyanott tartanak, tehát a módosító javaslatok tárgyalásánál és az MV is körülbelül itt tart. Az MV-vel egyébként még nem tárgyaltam meg a mi véleményünket, mert magam sem tudtam, hogy milyen véleményt közvetítsek feléjük. Minden esetre köszönöm szépen a közeműködést, és nagyon várom a, következő hetekben folytatott további vitát. Köszönöm. Uh, Nos, akkor én szeretném megköszönni önnek azt, hogy vezette ezt a beszélgetést ilyen energikusan. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, a kérdés kollégák. Érdemes volt egy kis plusz időt szánnunk erre, hiszen úgy tűnt, hogy mindenki nagyon érdekelte. ez a téma. 13 hozzászólás volt, és azt hiszem, hogy háromszor annyi módosítót nyújtottunk be, mint a felelős szakbizottság és itt van egy vizuális megjelenítés is, ez van az önök dosszinának a hátuljában, nem tudom, hogy mindez hogyan sikerül majd letolmácsolni, minden esetre azt hiszem, hogy az első, aki megpróbált egy ilyen megközelítést is alkalmazni, minden esetre nagyon köszönjük ezt, és ahogy elhangzott, jó úton vagyunk a felé hogy február 23-án szavazhassunk erről, meglátjuk, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottság mit mond majd erről. Azt hiszem, hogy áttérhetünk a következő programpontra, a napi rendi pontunkra. Nagyon sok ember igyekszik elhagyni az előadó termet, mindenkit kérek arra, hogy akik nem akarnak itt maradni a fogyasztói jogokról folytatott vitára, azok a lehető legnagyobb rendben és csendben hagyják el az üléstermet. Nos, tehát áttérünk akkor a negyedik eszmecserére, amit a fogyasztói jogokról folytatunk. Schwab úr itt van, a e, jelentéstevő. Andreas, azt hiszem, hogy hamarosan megadom a szót, hiszen itt vannak az árnyék jelentéstevőjünk is, de előtte várjuk meg, még egy kicsit elcsendesedik az előadó terem, hiszen nagyon sokan hagyják éppen el most az ülést. So. Uh, uh, Nos, uh, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, akkor kérek mindenkit, hogy uh, aki nem akar itt maradni ezen a fontos sorra kerülő vitán, az menjen ki a teremből, szeretnénk tovább menni, hogy negyedik alkalommal eszmét cseréljünk a fogyasztói jogokról. Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb törvényalkotási eljárás, amiben részt veszünk jelenleg. Schwab úr fogja vezetni az eszmecserét. Gebhardt úr nem volt itt, az asszony azt hiszem, hogy hozzá akar szólni. Rochefort úr itt van, Trunen asszony is egy másik árnyékjelentéstevőnk nincs itt, de most mindenképpen Szeretném megadni a szót az árnyékjelentéstevőknek. Úgy látom, a bizottság is itt van, Kostofetric úr itt van, igen. Azt hiszem, hogy ők is hozzászólnak majd, a tanács képviselője is itt van. Nos, Schwab úr, akkor itt most következik a negyedik eszmecsere, a fogyasztói jogokról, milyen irányba mozduljunk el. Igen, köszönöm a szót, elnök úr. Nos, nagyon nagy örömemre szolgál, hogy ugyanúgy áll fel a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők által kialakított csoport, mint korábban. Nagyon érdekes volt a címkézésről folyó vita, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ez a mostani is nagyon érdekes lesz a fogyasztói jogokról. Az eddigi viták megmutatták számunkra, hogy minél magasabb fokú az emberekben lévő tudatosság, annál érdekesebb és élénkebb lehet a vita. Talán az lesz a legjobb, hogyha fejezetenként megyünk végig a kérdéseken, és ez talán még magasabb szintre visz majd bennünket. Nos, tehát akkor nézzük ezt a dossziét. Azt hiszem, hogy először is elmondhatnék eh, néhány szót a eh, bizottsági meghallgatásról. Reading asszony világossá tette, hogy teljes harmonizációra törekszik majd a belső piacon eh, belül. Ezt mutatta a Telekom jogszabályalkotás példája is, de hogyha a teljes harmonizáciáról lemondunk bizonyos dolgoknak a belső piacon belül, akkor eh, az egész ügy valószínűleg kódba esik. Az Európai Parlamenttel mindezt egyeztetni kell, és eh, a biztos asszony együttműködött eh, az előadóval és az árnyék jelentéstevőkkel, és mindez feljogosít bennünket arra, hogy bizadok, bizakodóak legyünk, amikor ezt a rendkívül fontos kérdést tárgyaljuk. Dali úr ugye elmondta, hogy különféle érzékenységek szerepelnek ebben a vitában, különféle tagországok különféle érdekeket képviselnek, és a nagyobb tagországok aggodalmukat fejezték ki, hogy nagyon feldarabolt, mozaikos lehet ez a terület, de azt is kifejezték, hogy ha nem tudjuk elérni az európai jogharmonizáció minimális szintjét, akkor ez rendkívül súlyos problémákhoz vezethet, és így például a kisebb tagországok nem részesedhetnek kellőképpen bizonyos termékekben, ugyanis a nagy előállítók és a nagy beszállítók nem fognak szállítani különleges igényeket felmutató kis tagországoknak. Az ötös fejezetben foglalkozunk ilyesfajta kérdésekkel. Itt arra koncentrálunk, hogy a tisztességtelen eh, kereskedelmi gyakorlatok és magatartások eh, hogyan viselkednek, és hogy ezeket be kellene tiltani eh, a fogyasztói törvényekkel keresztül úgy gondolom, hogy itt két külön listának kellene szerepelnie, legyen egy fekete lista ö, olyanokról, akiket abszolút be kell tiltani, és aztán legyen egy szürke lista, amin, amivel kapcsolatosan olyan tételek szerepelnek, amelyek kedvezőtlen helyzetbe hozhatják a fogyasztókat a komitológiai eljárásban láttuk, hogy megvan annak a lehetősége, hogy bizonyos rugalmasságot alakítsunk ki, amikor teljes európai jogharmonizációra törekszünk, és amikor változtatásokat akarunk eszközölni. Nos, én úgy gondolom, hogy amikor a tagországok eh, jogi szabályairól van szó, akkor bizonyos rugalmasságot kell tanúsítanunk, ami az ötös fejezetbe foglalt elveket illeti. Egy kicsit szkeptikus vagyok a bizottság javaslatát illetően, ami ugye arra irányul, hogy az általános feltételeket teljességgel alkalmazzuk a nemzeti jogszabályokra, és a nemzeti jogszabályokat ezek teljesen írják felül. De mindenképpen vannak olyan kérdések, amelyekkel kapcsolatosan azt látjuk, hogy bizonyos kereskedelmi vagy piaci eljárásokat teljes egészében be kellene tiltani. Ugye ide kapcsolódik a bizottság ötlete a fekete listáról. Nos, én magam hálás vagyok az összes olyan érdeképviseleti szervnek és egyéb szervezetnek, amelyek benyújtották a javaslataikat, és akik készen állnak arra, hogy ezt a stratégiát gondosan megfontolják. Én úgy vélem, hogy még tovább kell lépnünk, semmi nincsen még kőbe vésve, és folyamatosan a fogyasztók érdekeit kell szem előtt tartanunk. De bizonyos aggodalom alakult ki a szürke listával kapcsolatosan. Az európai tagországok az elmúlt évtizedek során kialakítottak egy olyan eh, jogi hagyományt, amelynek értelmében vannak eh, olyan szerződéses feltételek, eh, amelyeket középtávon be kellene tiltanunk Európában, az Európai Unióban. Ide tartoznak például az olyasfajta szerződési feltételek, eh, amelyek eh, vonatkoznak a eh, hanyag magatartásra, amelyek alapján, amelyek alól bizonyos előállítók nagyon könnyen ki tudnak bújni. Olyan megoldásokat kell találnunk, amelyek lehetővé tennék a tagországok számára, hogy alkalmazzák nemzeti szinten saját jogalkotásukban, jogszabályokban az európai jogszabályokat. Annak érdekében, hogy rugalmasan tudjanak reagálni a jövőben. De itt az európai karakterisztikumát kell erősíteni a fogyasztó védelemnek, és amikor a törvénytelen vagy engedélyen kívüli kereskedelmi magatartásokról van szó, akkor örömmel látom, hogy erre a pontra eljutott már a vita és az eszmecsere, és amikor az ötös fejezetet nézzük, akkor nem csak a teljes jogharmonizáció kérdését nézzük, nem csak igen-nem választ kell adnunk, hanem meg kell néznünk, hogy hova tartunk a jogharmonizáció során, mi a helyzete a fogyasztóknak a belső piacon hogyan tudunk előrelépésre szert tenni, annak érdekében, hogy mindezt átültessük a konkrét eh, gyakorlatba, a gyakorlati eljárások szintjére. Természetesen figyelembe fogjuk venni a kollégák minden hozzászólását és kritikáját annak érdekében, hogy eh, gondos munka dokumentumot tudjunk kialakítani. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevők, illetve helyetteseiktől szeretnénk most hallani. Először Sálde Modzászonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Evelin nevében szeretnék elnézést kérni, amiért nem tudott itt lenni ma. Nem fogok olyan sokat beszélni, mint az előző napi rendi pontnál, hiszen csak Evelin helyett töltöm be az ő szerepét de nem meglepő, hogy még mindig aggódunk annak a következményei miatt, hogy egy teljes harmonizáció a cél többek között az ötödik fejezetben is. Most hallottuk, hogy ezzel kapcsolatban lehetnek problémák is. Mi úgy érezzük, hogy nem biztos, hogy ez a megfelelő irány a norvég fogyasztóvédelmi ombudsman is óva int ettől, azt mondja, hogy ez gyengítené a fogyasztók jog, jogait. De emellett azért előnyös lenne, hogyha lenne egy bizonyos fekete lista, tehát ha elmondhatnánk, hogy ezeket és ezeket a szerződési feltételeket semmiképpen nem akarjuk látni. Ezt egész Európára vonatkozóan kijelenthetnénk, hogy ezek a bizonyos körülmények E, nem tisztességes körülmények. A kérdés persze csak az, hogy még ennél is tovább léphetnek, többet tehetnek-e a különböző tagállamok a saját jogrendszerük hagyományai, illetve a kultúrájuknak megfelelően. És mi úgy érezzük jelenleg, hogy erre lehetőséget kell adnunk a tagállamoknak nem vagyunk meggyőződve arra, arról, hogy a fogyasztók érdekét akkor szolgáljuk legjobban, hogyha teljes harmonizációt érünk el. De listázás ügyét tárgyaljunk meg, és nézzük meg, hogy hogy lehet ezt úgy megoldani, hogy ne csak ezzel az egy eszközzel biztosítsuk a fogyasztók érdekeit. Köszönöm, más nem is akartam mondani. Köszönöm szépen. Rossor úr kapja meg most a szót. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a jelentéstevő munkáját, és köszönöm, hogy emlékeztetett minket arra, hogy mit tettünk, miről volt szó az előző üléseinken. Igen, a maximális harmonizáció jó, hogyha hozzáadott értéket képvisel, és nem csökkenti azt, amit már elértünk. Ezzel a fejezettel kapcsolatban az a kérdés, hogy meg kell állapítanunk, hogy mik a tisztességtelen körülmények. Hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor minden rendben. És hogyha pedig kétségek vannak, akkor a fogyasztók oldalára kell állnunk, ezzel mind egyetértünk, de Mindennek a gyakorlati oldalát is meg kell tekintenünk. Kollégáink listákról beszéltek. Igen, fekete lista. A fekete lista jó ötlet lenne. az olyan eljárásokról, amelyeket minden tagállamban vitathatunk. De a maximális harmonizáció esetében hogyha lenne egy ilyen fekete lista, akkor az azt jelenteni, hogy ami a fekete listán nincs rajta, azt a tagállamok nem tehetik hozzá? Van egy sor tagállam, amely nehézségekkel küzd. Az Európai Bíróság emlékeztette őket arra, hogy maximális harmonizáció esetén nem lehet hozzáadni ezekhez. Vannak viszont olyan államok, ahol nincsenek fekete listák, és ahol nagyon jó előrelépést érnek el, más tagállamokban pedig igen nagy hosszúságú fekete listák vannak. Például nálunk Franciaországban az ingatlan ágazatban 20 különböző törvénytelen záradék létezik a a bérleti szerződések terén, és van egy olyan tendencia, és itt különösen a válság idején, fontos ezt megtekinteni, hogy ezek, ezek most léteznek, ezek, ezeket tehát nagyon fontos megvizsgálni, de azt is meg kell vizsgálni, hogy lehetne további listákat készíteni, amelyek a fogyasztó érdekeit szolgálnák. Hogyha megnézzük a 32. cikket, amely arról szól, hogy a tagállamok mit nevezhetnek igazságtalannak, anélkül, milyen követ, körülményeket, anélkül, hogy ezeket fekete listára tennék. Hát ez nagyon aggaszt, hogy a 32-es cikk, cikket úgy fogalmaztuk meg, hogy hogy ez jogbizonytalanságot fog teremteni biztonság helyett, hiszen ez azt fogja jelenteni, hogy minden tagállam nemzeti bíróságai a saját, a saját értelmezésüket alkalmazhatják a fekete listával kapcsolatban. Tehát, ha ezt tesszük a helyet, hogy harmonizált definíciót alkotunk meg, akkor egy nagyon változó nagyságú ö, dolgot alkotunk, és minden tagállamnak a saját bíróságára bízzuk majd ennek az értelmezését. A kumulatív megoldás eh, eléggé furcsa magá eh, megoldást jelent eh, azzal szemben, hogy milyen módon tapasztalják a fogyasztók ezeket a kockázatokat a mindennapokban. Tehát más kérdések is felmerülnek, különböző cikkekkel kapcsolatban másfajta kérdések is felmerülnek. Nem akarok most ezen kérdésekkel kapcsolatban részletekbe bocsátkozni, de azt hiszem, hogy például az az árodák, amelyeket egyenként tárgyalnak a előzetes szabványos záradékokkal szemben azt eredményezni, hogy bizonyos tagállamokban ezeket a záradékokat elfogadhatatónak nyilvánítják, és ez megnehezíti a helyzetet, mert hogyha a, az irányelv tervezetben jelenlegi állapotban ez az egyénileg tárgyalt záradékokkal kapcsolatban javasoltakat veszik figyelembe, akkor bizonyos vállalatok erősen kritizálnák az eredményeket, hiszen akkor ők támadásoknak lesznek kitéve. Eh, a Júri Bizottságnak a koordinálására is szükség lesz ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. A 30-as cikk is az alkalmazási területről beszél, eh, ezen eh, záradékoknak az alkalmazási területére. A 31-es is eléggé érdekes, amelyek az átláthatósági kötelezettségekről szól. E, tehát, hogy minden világos nyelvezettel kell e, megfogalmazni. E, a négyes bekezdésben, a 31-es cikkben arról van szó, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek fogyasztók rendelkezésére bocsátott feltételekkel kapcsolatban azt mondják, hogy nem lesznek hajlandóak bizonyos prezentációs követelményeknek megfelelni, tehát hogy milyen módon kell a szerződésnek a feltételeit megfogalmazni. részletekkel kapcsolatban még mindig figyelembe kell venni azt, hogy elsősorban a fogyasztóknak akarunk kedvezni. Nagyon köszönjük, mondja az elnök, köszönjük ezt a hozzászólást. Azt hiszem, hogy a tisztességtelen kereskedelmi, illetve piaci magatartást mindannyian tapasztaltuk, vannak erre, a tapasztalataink. Eltúlin asszony, köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én magam szeretnék csatlakozni Rasford úr hozzászólásának egyik pontjához. Először is kérdés az, hogy mely szerződésekre vonatkozik el, és melyekre nem. Ez egy kicsit kevésbé világos számomra. Erre vissza kell térnünk. A másik kérdés az, hogy mindezt ugye olvashatóan kell kialakítani, a másik pedig a, harm, a harmadik kérdés a harmonizációról szól, amit, aminek a megközelítését itt alkalmazzuk. Először is tehát kérdés, hogy milyen szerződésekre vonatkozik mindez, és melyekre nem. Láttuk ugye, hogy valahogy sikerült kihagyni innen az egyéni szerződéseket. Ahogy erre rámutatott a korábbi hozzászólás, van itt egy olyan terület, ahol a fogyasztó nem befolyásolhatja a szerződéseket és ez azzal a veszélyel jár, hogy születik egy egyéni szerződés, amire nem vonatkoznak a jogszabályok. Ezt a fehér lyukat itt ki kell még töltenünk. Aztán vannak olyan szerződések, amelyek a bérleti szerződésekre vonatkoznak. Kérdésem lenne, hogy vajon ezekre vonatkozik-e ez a jogszabály. Szeretném megkérdezni a bizottságot erről, mi a véleményük. Sok e-mailt kaptam ezzel kapcsolatos kérdésekkel, azt hiszem, hogy ezt az álláspontot még világosabbá kell tennünk. A másik kérdés az, hogy természetesen érthetőnek kell lenniük a szerződéses feltételeknek. A 31-es cikkben benne van, hogy a tagországok nem határozhatják meg, hogy mi az, ami olvasható, és mi az, ami nem. Ennek az irányelvnek kellene meghatároznia ezt. Ez természetesen a következménye a jogharmonizációs törekvéseknek, tehát itt kellene meghatározni ezt, de ez az irányelv ebben a tekintetben meglehetősen gyenge. Ugyanis azt mondja, hogy az üzleti felek megválaszthatják azt, hogy milyen típusú írásos szöveget és milyen méretű szöveget alkalmaznak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy itt is van egy kis probléma. Ki az, aki meghatározza, hogy mi minősül világosnak, olvashatónak, érthetőnek, és mi a helyzet, hogyha nem olvasható valami? Hova forduljon a fogyasztó, akkor mi történik? Majd ezt a kérdést is fel kell tennünk, és világosan kell tenni a választ. Ami engem illet, úgy gondolom, hogy természetesen a fogyasztó javát kell e, itt e, figyelembe venni, tehát nem kell, hogy akkor a szerződés vonatkozzon a fogyasztóra. E, azt hiszem, hogy ami a fekete és a szürke listát illeti, a valódi kérdés az, hogy vajon nincs -e nagyon sokfajta különböző szokás tagországonként, és ezeket meg kell, hogy mind engedjük. Úgy gondolom, hogy én magam egy minimális harmonizációs megközelítést szorgalmaznék ezzel a fejezettel kapcsolatosan. Hogyha egy vállalkozás Európa szerte szeretne valamit értékesíteni, akkor lehet, hogy nagyon magas szinten állítják be a saját eljárásaikat, ami a jogtiszteletet illeti, és akkor nyilván nem lesz problémájuk. Éppen ezért itt nem látok semmiféle problémát ezzel a kérdéssel, ami, azt illet, ami, ami a minimális megközelítést illeti. Tehát, hogy összefoglaljam az álláspontjaimat ezen a területen, meg kell néznünk, melyek azok a területek, amelyeket kihagytunk, ahol megkerülhetőek a jogszabályok, és szeretném Sváborot arra is kérni, hogy ő is foglalja össze még egyszer az észrevételeit az általa gyengének tekintett pontokról, és kíváncsi lennék az ő harmonizációs megközelítésére. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, nagyon világosan fejtette ki az érveit. Nos, végül eh, folytatja az elnök, megadom az árnyék jelentéstevőnek a szót. Köszönöm, elnök úr. Mi magunk úgy véljük, hogy az irányelvnek ez a fejezet, amit most eh, tárgyalunk, talán a leggyengébb eh, eleme az egész irányelvnek, ugyanis a fekete és a szürke lista felállítása egyfajta Pandora szelencéjévé alakítaná át az egész irányelvet. A 31, 38 per 2-es rész a tagországokra bízná, hogy az általános rendelkezések jogosak-e vagy nem. Tehát még akkor is, hogyha megszületik a unió szintű jogszabály, a nemzeti tagország, a tagországok nemzeti bíróságai fogják kimondani a végső szót. Kérdezném tehát, hogy a bizottság vajon figyelembe vette -e ezt a kérdést? Bekalkuláltak-e, hogy egy jogalkotási, törvénykezési káosz fog kialakulni ennek következtében, és ahelyett, hogy a fogyasztók univerzális védelmét szolgálnánk, káosz alakul ki meggyőződésünk, hogy ez egy meglehetősen rossz precedenst alakítanak ki. Először is a fekete és a szürke listával csak a legalacsonyabb szintű közös nevezővel kapcsolatosan alakítanánk ki harmonizációt, és emellett olyan erőkkel ruházná fel az erős szereplőket, a, hogy ők még jobban meg tudnák támadni a különféle rendeleteket szemben a fogyasztókkal. Így tehát a nagy vállalatok szinte minden esetben megkérdőjelezhetnék ennek a két listának az alkalmazását, és úgy csűrhetnék, csavarhatnák a jogszabályokat, ahogy szeretnék. Tehát hogyan gondoskodhatnánk így akkor a jogszabályok tiszteletben tartásáról? Ott van aztán egy másik kérdés, ami a hozzáférés bonyolultságát, összetettségét illeti. Ezek a bizonytalanságok olyasmik, amelyeket a nagyvállalatok fognak kiaknázni és kihasználni. Minden jogszabályban arra kell törekednünk, amikor a fogyasztók érdekeit képviseljük, hogy az érintett felek hozzáférhessenek a jogorvoslathoz, a az igazságszolgáltatáshoz, és nem szabad semmiképpen aláásnunk a fogyasztók érdekének képviseletét. Köszönöm. Um, Köszönöm. Az hozzászólók listáján uh, um, ez a három kolléga van. Kívánne még valaki rajtuk kívül hozzászólni? Nem, akkor most Hávanok úrnak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint már sok más kolléga, a maximális harmonizációval kapcsolatban kérdéseket tesz fel. Szerintem a fogyasztók védelmében mindenféle erőrelepést ez befagyaszt, és a meglévő nemzeti szabványokat is meggyengíti. A maximális harmonizációnak a legati, legnagyobb negatívuma az, hogy a gyors reakciót lehetetlenné teszi, ugyanakkor a úgy ö, ö, újabb olyan záradékok keletkeznek majd, amely ö, visszaélésekre adnak ö, alkalmat. A komitológia felhasználása még akkor is, hogyha ezt fe, megújítják, a parlament számára ez nem a legdemokratikusabb és átláthatóbb megoldás. Franciaország esetében ezen záradékok már így is túl lépnek az egyes függelékben tartalmazókkal kapcsolatban. Ezért én egy vegyes megközelítést javasolnék ezzel az irányával kapcsolatban. Azon elemek, amelyek a maximális harmonizációt igényelnék, ez a visszalépési jognak kapcsolatos harmonizáció. Itt nem kívánatos a tájékoztatási kötelezettségeket harmonizálni. És a, a már előbb említett záradékokkal kapcsolatban pedig lehetőséget kellene biztosítani, hogy ezt meg Az, az ötös fejezettel kapcsolatban én a tisztességtelen feltételekre szeretnék koncentrálni. Két típusú lista van, a fekete lista, ahol csak öt lehetőség van, amely mindenféleképpen tisztességnek minősül, a szürke listán pedig 12 olyan feltétel, amelyeknek legnagyobb része tisztességtelen, ha csak a kereskedő az ellenkezőjét be nem bizonyítja ennek. A fogyasztónak tehát alacsonyabb a védelme a szürke lista esetén, mint a fekete lista esetén. Szeretném tehát a veszélyekre fölhívni a figyelmet, azokra, amelyekre Schwab úr is felhívta a figyelmünket. Görögországban például csak egy lista van, és ott ezek mindig tisztességtelennek minősülnek, a körülményektől függetlenül. És egy tisztességtelen feltétellista van itt is. A teljes harmonizáció elvének alkalmazása a fogyasztók védelmét rontaná bizonyos tagállamokban, hiszen a tagállamoknak nem lenne lehetőségük arra, hogy a listához további feltételeket adjanak hozzá. Ezért úgy érzem, hogy nagyon fontos a fekete, illetve szürke listák kérdésén tovább gondolkodnunk, és hogy egy egyetlen lista legyen a tisztességtelen feltételekről, és hogy azt is megtekintsük, milyen további garanciákat tehetünk, adhatunk a már meglévő garanciákhoz hozzá. Tehát legyen rugalmasság a maximumtól a minimális harmonizáció felé. Köszönöm. Repti asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy a lehető legjobbakat kívánom Schwab úrnak a további munkájában, és az árnyék jelentéstevőknek is a lehető legtöbb szerencsét kívánom, hiszen nagyon nehéz a dolguk is, nagyon bátornak kell lenniük, amikor folytatják majd a munkájukat. Papakis úr is Görögországból jött, ő egy másik pártot képvisel, mint amelyiket én képviselem, és talán furcsanak tűnhet, de én egyetértek vele. A minimum szintű harmonizáció rendkívül fontos, mégpedig azért, mert bizonyos országok előtt járunk már, ami a fogyasztói jogok védelmét illeti. Ami a fekete és szürke listát illeti, nem gondolom, hogy csodagyógyszerként lehet majd őket alkalmazni talán jobban körül kellene néznünk, mielőtt döntést hozunk ezekkel kapcsolatosan. És egy másik kérdésre szeretném felhívni a figyelmet milyen mértékben felhasználó barát ez az egész eljárás, mennyire védi a fogyasztók érdekeit. Hiszen ha tökéletes jogszabályunk vagy irányelvünk van is, az még mindig csak elméletben a papíron létezik, és gondoskodnunk kell arról, hogy a fogyasztók a gyakorlatban élvezzék mindezeknek áldásos hatásait. Tehát amikor megszületik ez a jogszabály, és ebből valóban hasznot húznak a fogyasztók, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy mindez lehatol majd felhasználóbarát módon a fogyasztók szintjére, és ők húznak ebből. Köszönöm. Folytatja az elnök. Azt hiszem, hogy a gyakorlati életre való figyelmeztetés igenis fontos, és a hatástanulmányokkal kapcsolatosan erre gondot fordítunk majd, és azt hiszem a bizottság is eh, így jár el. Ez volt a helyzet eh, egy korábbi eh, irányelv alkalmazásának során is. Kosta Petri úrnak adnám a szót, hogy a bizottság képviseletében ossza meg velünk észrevételeit, és aztán majd a tanács képviselője is szót kap. Tehát a bizottság következik. Köszönöm, elnök úr. Nos, úgy gondolom, hogy ez a vita rendkívül érdekes eh, és természetesen megmutatja, milyen az a kihívás, amelyel szembe kellett nézni a bizottságnak, és eh, az összes eh, törvényhozó szembe kell, hogy nézzem most ezzel a kihívással annak érdekében, hogy kellő egyensúlyt teremtsünk a teljes harmonizáció és egy másfajta megközelítés között már, ami a tisztességtelen feltételeket vagy üzleti eljárásokat illeti. Azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos annak érdekében, hogy a határokon átnyúló kereskedés során a vállalatok egyforma jogszabályokat alkalmazzanak és alkalmazhassanak. Ez tehát a fő kihívás, hogy ezt a, az egyensúlyt megteremtsük, és létrehozunk egyfajta rugalmasságot a tagországokon belül amikor szembe találják magukat a konkrét problémákkal, már ami eh, a tisztességtelen eh, szerződéses feltételeket illeti. A bizottság eh, javaslata egy kísérlet arra, hogy ezt az egyensúlyt megpróbáljuk elérni. Nos, először is egyrészt megpróbáljuk meghatározni azokat a feltételeket, amelyeket mindenképpen be kell tiltanunk, és örülök, hogy bizonyos tagországok erre pozitívan tekintenek, és ugye hát az volt a mi eredeti célunk, hogy a rugalmasságot azzal biztosítsuk, hogy egy gyanúsnak mondható feltétellistát is kialakítsunk. Ezzel kapcsolatosan ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a nemzeti bíróságoknak bizonyos fajta rugalmasságot és felhatalmazást kell biztosítanunk egyedi esetekben annak érdekében, hogy a, a 31-es eh, cikkben, a 32-es eh, cikkben foglaltak értelmében eh, legyen egy plusz gondoskodás erről a kérdésről ahhoz képest, ami egyébként benne van az irányelvben. A teljes harmonizáció kontra rugalmasság eh, kapcsán szeretnénk beiktatni egy eh, záradékot a komitológiával kapcsolatosan. Ezt elég sok kritika érte ma, is, de szeretnék mindenkit figyelmeztetni, emlékeztetni arra, hogy e, ennek a áradéknak a célja az volt, hogy elérjünk egy bizonyos fajta rugalmasságot. Szeretnék mindenkit e, emlékeztetni itt a szakbizottságban arra is, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében e, frissítenünk kell ezeket a jogszabályokat és a komitológia eh, záradékot eh, le kell cserélnünk egy más típusú a Lisszaboni szerződésnek megfelelő záradékra, ami lehetővé tenni, hogy eh, a parlament meghatározza a delegált jogokat. Ennyit szerettem volna elmondani arról, hogy szerintünk miért sikerült itt egy kellő mértékű rugalmasságot elérnünk, és szeretnék reagálni bizonyos hozzászólásokra is, ennek elhangzottak a vitában. Az egyénileg kialakított, megtárgyalt eh, szerződési feltételeket illetően itt ugye a tagországi jogszabályok meglehetősen eltérőek, és eltérnek azt illetően, hogy a tisztességtelen feltételeket hogyan tekintsük itt. Mi itt egy célzott, fókuszált jogszabályt szerettünk volna kialakítani, anélkül, hogy megvontuk volna tagországoktól azt a lehetőséget, hogy nemzeti szinten tárgyalhassák a feltételeket. De mégis van itt egy védzáradék is, ami arról gondoskodik, hogy a kereskedő ne vonhatja ki, ne vonhassa ki magát eh, a 32-esbe foglalt szabályok alól. Hogyha a szerződés minden egyéb eleme standardizált, eh, szabványos, akkor eh, itt erről a maradékról a 32-es értelemben mindig tudunk gondoskodni, és eh, éppen ezért úgy vélem, hogy az egyénileg tárgyalt szerződések is ide tartoznak kellőképpen. Köszönjük szépen! Ich fand die aus den aus Köszönöm. Elnök úr, ami az ötös fejezetet illeti, azt hiszem, hogy erről nagyon érdekes és fontos vitát folytattunk, nagyon hasznos hozzájárulásokat kaptam. És ahogy erre rámutattam, ezeket a bírálatokat, kritikai észrevételeket bele fogom venni a dokumentumba. A titkárságnak nagyon köszönöm a munkáját, a segítségét, eh, ahogy eh, elhangzott már, ez egy nagyon összetett munka, de nagy megelégedésünkre szolgált, amit eddig elértünk. Eh, teljesen világos, hogy elértünk arra pontra, amikor gondoskodnunk kell egyfajta harmonizáción keresztül a belső piacon belül a fogyasztók védelméről. Ezt nem, szab, nem lehet eléggé hangsúlyozni ennek a for, fontosságát, úgy gondolom, hogy bizonyos helyeken megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk, a tagországokat segítenünk kell abban, hogy alkalmazni tudják a jogszabályokat, a fogyasztókat pedig segítenünk kell abban, hogy védjük a jogaikat. Ahogy erre rámutatott a korábbi hozzászólás, a fogyasztó védelem kell, hogy a végső célja legyen ennek az egész eljárásnak, és a fogyasztókig kell, hogy eljusson ez a jogszabály. De az az érv, hogy ezt a fogyasztóvédelmet, ha nem is kihasználják, de használják tagországi szinten annak érdekében, hogy ne történjen változás a tagországi szinten. Nos, ez egy fontos és jogos észrevétel. Úgy gondolom, hogy biztos meg lesz annak az ára, hogy ezt meg tudjuk oldani. A tagországok nem szabad, hogy pusztán egy jogi szövegként tekintsenek erre az egész irányelvre, és úgy vélem, hogy meglehetősen magas szintű rugalmasságot kell majd tanúsítaniuk a tagországoknak annak érdekében, hogy a saját jogszabályaik tükrözzék a jelenlegi európai eh, álláspontokat. De a fogyasztók és a vállalatok, amelyek valóban a konkrét életben működnek a piacon, eh, érintettek itt leginkább, ahogy ezt például Belgiumban is láttuk a tisztességtelen kereskedelmi eljárásokkal, gyakorlatokkal kapcsolatosan. Mindez az Európai Bíróság elé került, ez az ügy, és ott bizonyos hotelokkal kapcsolatos eljárási kérdéseket tárgyalt a bíróság, de mindezzel kapcsolatosan úgy vélem, hogy az ötös fejezetet illetően a delegált jogokat vagy a komitológiai eljárást illetően nincs szükség semmiféle szürke listára, mert akkor rossz üzenetet közvetítenénk a piacon lévő vállalatok felé. Azt hiszem, hogy azt is meg kell ugyanakkor néznünk, hogy a fekete lista vajon nem szolgáltat-e kellő alapot arra, hogy egységesített listát állítsunk fel végre egész eh, európai, az Európa számára egy olyan listát, amit eh, tagországi szinten is lehet alkalmazni. Egy eh, másik kérdés, amit nem hoztunk korábban szóba, a következő. Ez a norvég ombudsman meglátásaira vonatkozik, és a vonatkozó észrevételekre úgy gondolom, Norvégia ugyebár nem tagország, és ami a teljes harmonizációt illeti, említettük, hogy egy célzott harmonizációra törekszünk, és ezen a területen a belső piac már kellő előrelépésekre tett szert. Mindezek tekintetében megköszönöm a hozzászólásokat, együtt fogunk működni az árnyék jelentéstevőkkel, elnök úr, hogy április elejére elkészülhessen egy olyan végső dokumentum, amit akkor majd megtárgyalhatunk. Lehető leghamarabb szeretnénk Reding biztos asszonyt meghívni annak érdekében, hogy mindezt még egyszer áttárgyalhassuk, és eh, erről bilaterális szinten többen már tárgyaltunk is vele. Elnök, köszönöm szépen Schwab úrnak a munkáját. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra is, a tagokat és az ülésen résztvevő más másokat is, hogy holnap este lesz egy eszmecsere a francia nemzetgyűléssel ugyanerről a témáról. Videokonferencián fogjuk ezt lefolytatni, és ha jól tudom, akkor mi leszünk az elsők, akik ezt az eszközt kipróbálják. És gratulálunk a francia nemzetgyűlésnek ehhez a kezdeményezéshez. Reméljük, hogy a tolmácsolás és a kommunikáció jól fog működni fél hatkor lesz ez az eszmecsere, mégpedig a 4Q1-es épületben, az Antal József épületben. Ott megvan ez, erre, ehhez szükséges technológia. Úgyhogy remélem, hogy minél többen el fognak jönni, és részt fognak venni ezen az eszmecserén. Nagyon jó alkalom lesz ez a téma megtárgyalására, ott, lesznek, ott lesz a jelentéstevő, ott lesznek az árnyék jelentéstevők, és meghang, meghallgatjuk francia kollégáink véleményét a témáról. Azt hiszem, hogy Schwab úr e, még egy nyilvános meghallgatást vagy más rendezvényt is tervez, majd egy kicsit későbbi szakaszban, de még nem tudjuk, hogy mi lesz és mikor. Minden esetre lesz egy második nemzeti parlamentekkel tartott meghallgatás is a francia nemzetgyűléssel tartott eszmecseréhez hasonló. Örömmel várjuk az elnökséggel folytatott együttműködést, és természetesen Reding asszonyt is minél előbb meg fogjuk hívni majd az üléseinkre. Köszönöm szépen, utolsó napirendi pontunkra érünk, amely a versenypolitikáról szóló nagyon fontos jelentés. Bilen jelentéstevő úr is itt van körünkben, aki nem kíván maradni, nagyon kérem, hogy minél csöndesebben és gyorsabban hagyja el a termet, hogy minél gyorsabban folytatni tudjuk a munkát. Mr. Mr. Uh, um, Kérem szépen, hogy uh, mindenki foglaljon helyet, hogy folytathassuk a munkát. Tehát vélemény tervezetet készítünk a Gazdasági és, és Monetáris Bizottság részére a versenypolitikáról szóló évi jelentéshez. Adam Bílen úr a vélemény megfogalmazója, és nagyon nagy örömmel adom át neki a szót, hogy bemutassa nekünk a véleményt. Köszönöm, elnök úr. Nos, a munkánk gyorsasága erről a véleményéről meglehetősen intenzív eh, magas volt, ugyanis az econ szakbizottsághoz kellett eh, illeszkednünk, és szeretném megköszönni a eh, szakbizottság elnökének és a titkárságnak a döntésüket, amit arról hoztak, hogy lesz február 8-án még egy ezzel kapcsolatos ülés Strasbourgban, hiszen ez az egyetlen lehetséges út ahhoz, hogy mindent időben elvégezzünk az Ekon eh, szakbizottságülés előtt. Nos, a véleményben hét pont szerepel. Az első pont, amit eh, javasoltam, az arra irányul, hogy fejezzük ki elégedettségünket, azzal kapcsolatosan, hogy törekednek a fogyasztói jólét maximalizálásra. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a bizottság egy külön fejezetet szentelt a fogyasztói kérdéseknek. A második pontban szerepel a KKV-kkal kapcsolatos meglátás és az ő álláspontjuk. A harmadik pont azzal kapcsolatos, hogy a versenypolitikai főigazgatóság fogyasztói kapcsolattartó egysége igyekszett, igyekezett kapcsolatokat kialakítani, eh, és eh, mindezt összehangba hozni a fogyasztói eh, törvényekkel. A négyes pont egy gyakran vitatott kérdésre, a kompenzációs mechanizmusokra vonatkozik. A különféle jogellenes magatartások áldozataival kapcsolatosan. Ezt a kérdést már többször is tárgyalta Schwab úr például az egész kollektív jogorvoslat kérdése ide vonatkozik. Az ötödik javaslat a vertikális szerződésekkel kapcsolatos csoportmentességi E, kérdések módosításáról szól. A hatos e, ugyancsak a csoportmentességet e, tárgyalja a gépjárművekkel kapcsolatosan. Ezek a mentességek véget érnek idén májusban, éppen ezért javaslom, hogy vegyük ide be az új dátumot 2010. június elsőjei dátummal. Nem tudtam letakarni az összes árnyék jelentéstevők által benyújtott javaslatot, de remélem, hogy a legfontosabbakat sikerült bevennem, hiszen rendkívül intenzív tempóban kell dolgoznunk, és február 8-án szavaznunk kell erről. Éppen ezért a fordítások miatt is a módosítók beadási határideje rendkívül rövid, holnap délig várjuk a módosító indítványokat. Sajnálom, de ez nem az én hibám. Uh, uh, Köszönöm szépen, Vilen úr, amiért ezt a sor fontos témát megemlítette. Mivel véleményt alkotunk, nincsenek, korlátozva vannak a lehetőségeink, azt hiszem, hogy a rendelkezésre álló teret nagyon jól kitöltötte, és meg lesznek elégedve a kollégák is. Schwab úr és Tyler asszony itt van, Roshov úr is itt van, Zsul, viszont nincsen, Trendfeletész úr is szeretne hozzászólni, van még ról, rajtuk, kívül, lehet, rajtuk kívül, lehet, hogy én is szeretnék majd hozzászólni. Rapti asszony, ö, nem fogok senkit eh, kényszeríteni, akkor először Schwab úrnak adom meg a szót, és üdvözlöm Kolucsi asszonyt az Európai Bizottság képviseletében, majd ő is hozzá fog szólni. Először Schwab úr kapja meg tehát a szót. Köszönöm, elnök úr. Először szeretném megköszönni Billen úr munkáját és a kiváló együttműködést a véleményalkotás során. Nagyon jó alapot képez a gazdasági szakbizottság számára ez a vélemény. Nagyon sok vitát folytattunk az utóbbi időben, és megpróbáltuk megtekinteni a 2008-as évben történt fejleményeket. Nagyon jó, hogy van egy fejezet a versenyjog és a fogyasztók között és ez kitűnik a véleményből is. A négyes ponthoz nyújtottam be módosító indítványt, ezt támogatom elben, de az Effective and Proportionate Compensation Mechanisms, tehát a hatékony és arányos kompenzációs mechanizmus megfogalmazást javaslom, amely, amely talán nem változtat túl sokat. Más elemetésem nincs, remélem, hogy hamar el fogjuk fogadni a véleményt, és ö, tovább folytathatják majd a gazdasági bizottságban a vitát. Nagyon köszönjük, Stáler asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek is a munkáját. Azt hiszem, hogy mindaz, ami elhangzott, az eddigi észrevetélekben az üdvözlendő. A négyes ponttal kapcsolatosan, a kollektív jogorvoslással kapcsolatosan elmondhatom, hogy én magam egy kicsit talán erősebben fogalmaznám meg mindezt a fogyasztók érdekében és védelmében. Az ötös és a hatos pont uh, ugye uh, vonatkozik a csoportmentességi rendeletre. Úgy gondolom, hogy a uh, verseny E, rendelet foglalkozik ugyebár a kartelekkel, a trösztökkel, ott mindazt egy példaként hozhatnánk fel arra, hogy ezekkel a kérdésekkel hogyan kell foglalkozni. E, szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját, de azt hiszem, hogy ha valaki módosítót akar benyújtani, arra kevesebb, mint 24 óra áll rendelkezésre, ennek elére mindenkinek köszönöm a munkáját. E, Rosfor úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, amely lehetővé teszi, hogy a Schmidt úr kérésének, aki is sajnos nem tudott itt jelen lenni, nevében kifejtsem, hogy ő is nagyra értékeli ezt a munkát, Sophie Welt munkáját, és különösen nagyra értékeljük azt, hogy egy dimenziót is bevett amely a KKV-k számára nagyon fontos, és így számukra is. Csak azt szerettem volna bejelenteni, hogy Schmidt úr, én is, és még egy kollégám, egy módosítást fogunk benyújtani, azért, hogy azt kérjük, hogy minél gyorsabban történjenek a dolgok, a kollektív elem ugyanis nagyon fontos a verseny konkurencia szempontjából. Utolsó megjegyzésem lenne az állami támogatásokat illetően. Nyilván itt megint a versenyszabályokról merülnek fel. Azt szeretnénk, hogyha ezeket olyan szemszögből ö, vizsgálnánk meg, hogy a fogyasztókat tartjuk ö, a középpontban. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Most fogom. Sándor úr. Köszönöm szépen. A frakcióm kritizálja a belső piacon történő verseny feltételek megvalósítását és ezeknek hatását a fogyasztókra. A 2008-as versenypolitikájával kapcsolatban az első kérdés a kartelek kérdése. Az Európai Bizottság úgy érzi, hogy a versenypolitikának megfelelést fogja bátorítani. Ez lehet, hogy ez lesz a valóság, de ez azért nem elegendő megsértik a versenytörvényeket, és ez azt mutatja, hogy a haszon az magasabb, mint a szankció, mint a büntetés. Ennek a hatása jelentős a fogyasztókra, és ez azt jelenti, hogy mivel egyéni kártérítésre nem kerül sor, és nem foglalkozunk a finanszírozás bonyolult kérdéseivel. Amikor az állami támogatásról van szó, akkor vannak, akik azt hiszik, hogy a válságból kezdünk kilábalni, de hát azért ez ne tévesszen meg bennünket, hiszen van még válság, és ezért szükség van olyan intézkedésekre, amelyek segítségével a tagállamok gazdasága fellendülhet. Az energiapiacnak a liberalizációja folytatódott, habár e, nem tettek intézményi felügyeleti e, intézkedéseket amelyek azt biztosították volna, hogy az energiavállaló cégek tiszteletben tartják a szabályokat. A magánszektort előnyben részítésik az állami szektorral kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy az energia az nem állami, hanem magán vagyon. És ez az árakat föltornázza. És az Európai Unió reálgazdaságára komoly következményekkel jár nem voltak, mint mondtam, intézményes felügyeleti rendszer a bankira iparban. Az élelmiszer árakat illetően a multinacionális cégeknek hatalmas, nagyon nagy hatalma volt, és bizonyos termékekkel kapcsolatban monopóliumok voltak. És ez az a szabad piaci politika eredménye, amelyet a bizottság alkalmaz tehát a versenynek a végrehajtása nem olyan erős, mint amelynek kellene tennie. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság elgondolkodjon ezen, és megvizsgálja ezt. A frakció ennek értelmében fog módosításokat benyújtani. Nagyon köszönjük. Szeretne -e bárki más hozzászólni a kérdéshez? Nos, akkor Korocsi asszonynak adom a szót, hogy a bizottság képviseletében tegye meg hozzászólását mindezekhez a kérdésekhez. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is szeretném megköszönni a beszámolót Vilen úrnak és mindazoknak, akik ehhez ma hozzászóltak. Ugye itt a jövőbeli versennyel kapcsolatos jelentésről van szó, és mindezeket a meglátásokat nagyon pontosan és komolyan figyelembe kell vennünk, annak érdekében, hogy a 2009-es évről szóló végső jelentést kialakíthassuk. Azt hiszem, hogy ezt meg fogjuk újítani a jövőben. Sajnos valami technikai probléma van a mikrofonommal, elnök úr. Um, it's better. Most esetleg yeah. jobb? Talán, talán jobb lesz. Ez tehát egy olyan gyakorlat, amit meg fogunk majd ismételni. Hát azt hiszem, hogy át kell mennem egy másik mikrofonhoz, elnök úr on um, the, uh, and in this respect, uh... És ezzel kapcsolatosan mindez szükségesé teszi, hogy uh, egy jelentést alakítson ki a fogyasztói kapcsolattartó egység is, és uh, úgy gondoljuk, hogy itt kellőképpen folyik a uh, konzultáció, a fogyasztó védelmi meglátásokkal kapcsolatosan is, és éppen ezért állítottuk fel ezt a fogyasztói kapcsolattartó egységet. Nos, ennek az egységnek a célja az, hogy elmélyítse e, a kapcsolatot a fogyasztókkal. Ez magától értetődő, de e, igyekszünk növelni a kapcsolatot a fogyasztóvédelmi szervezetekkel, érdekképviseleti szervezetekkel is, annak érdekében, hogy újabb információval szolgáljunk a fogyasztók számára, és azoknak az ügyüknékségeknek a számára, amelyek fontosak a fogyasztók számára. Törekedtünk arra már ebben a jelentésben, és még jobban fogunk törekedni erre a következő jelentésben, hogy jelentést adjunk ennek az egységnek a munkájáról, ahogy erre kérés is született a jelenlegi jelentésben is. Sajnálom, hogy csípul a mikrofonom. Talán mégis átülök a mellettem lévő mikrofonhoz. I'm almost scared now. Elnök úr, most már egy kicsit kezd inamba szállni a bátorság, de itt úgy látszik egy negatív kisugárzást bocsát ki a mikrofon. Mégis megpróbálom itt. Ami pedig a ö, privát károkat éri, Uh, Ami pedig a kártérítési kereseteket uh, illeti, itt uh, nagyon sok vitát folytattunk erről. Um, és meghallgattuk ugye a módosításokkal kapcsolatos meglátásokat, és arra szeretnék csak rámutatni, hogy az Európai Parlament hozott egy állásfoglalást a fehér könyvvel kapcsolatosan, és ezt 2009-ben be is nyújtották. Itt volt két olyan megfontolás, amit most szeretnék hangsúlyozni. Egyrészt a, az a kérdés, hogy itt konzisztens és horizontális megközelítésre van szükség, nos ezt a kérdést tárgyaltuk abban a jelentésben. De eh, volt egy olyan meglátás is, hogy a konzisztens megközelítés nem teszi lehetetlenni azt, hogy összetett megközelítést alkalmazzunk, és a konzisztenciára való törekvés, nos, megszületett a csoda, működik a mikrofon, mindez nem szabad, hogy negatív hatással legyen a versenypolitikára, és ezt a két elemet szeretném itt beemelni és hangsúlyozni a megbeszéléseim során. Ami a többi elemet érleti a vertikális szerződésekkel kapcsolatosan folytatni fogjuk a párbeszédet ezzel kapcsolatosan a parlamenttel. Ugyanez vonatkozik a gépjárművekkel kapcsolatos csoportmentességre vonatkozóan is. Elindult ezzel a kapcsolatosan a párbeszéd tavaly, és ezt rendkívül intenzív módon folytatni is eh, fogjuk. Reméljük, hogy mindezek az aktivitások tükröződnek majd a következő jelentésben. Ezek voltak azok a fő meglátások, elnök úr, amelyeket szerettem volna felhozni az eddig elhangzottakkal kapcsolatosan. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, Kurucsi asszony. Nagyon jól hallottuk önt. Igaz, hogy voltak, volt némi visszhang, de most kiigazítottuk, és mindent jól megértettünk. Billen úr, kérdezem, hogy kíván, összekívánja foglalni a mondottakat. Igen, köszönöm szépen. Először is mindenkinek megköszönném a megtett megjegyzéseit és az együttműködést a dokumentum megfogalmazásakor. Nehéz lenne minden megjegyzésre reagálnom, például a négyes ponttal kapcsolatosan tettekre. Vannak olyanok, amelyek egymással ellentétesek, vannak olyanok, amelyek egymással összhangban vannak. Remélem, hogy minden módosító indítvány képes leszek figyelemben venni, és lesz időm arra, hogy időben elkészítsem a dokumentumot, tehát a Gazdasági és Monetáris Szakbizottság üléséig. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének pozitív véleményét is a dokumentumról, és azt az ígéretet is, amit az együttműködéssel kapcsolatban tett. Örülök neki, hogy a bizottság folytatni fogja a parlamenttel folytatott párbeszédet erről a két nagyon fontos jogszabályról. Köszönöm a titkárság segítségét is a munkám során. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük. Befejezésül szeretném informálni a kollégákat, hogy ami a parlamenti vizsgálatot illeti a jelentés tervezettel kapcsolatosan, ami a gépjármű javításokat és alkatrészeket illeti, a szakbizottság még nem áll készen arra az illetékes szakbizottság, hogy ezt tárgyalja. Elképzelhető, hogy más kérdést kell ehelyett tárgyalnunk, és lehet, hogy a biztost hívjuk meg annak érdekében, hogy erről tárgyaljunk. Én nekem, mint elnöknek az a véleményem, hogy a parlamentnek mindenképpen e, úgy kell eljárnia itt, ahogy korábban is, tehát kellő gondossággal meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, és figyelembe kell vennünk a fogyasztói érdekeket következésképpen. Remélem, hogy minden politikai frakció támogatni fog ebben a megközelítésben. És csak hogy megerősítsem, a határidőt holnap déli 12 óra a módosító intézmények benyújtásának határideje. Lehet, hogy itt egy kicsit rugalmasabbak is lehetünk. Lehet, hogy egyszerűen csak azt mondhatnánk, hogy legyen az ebédidő a benyújtási határidő, így a fordítók is több időt kapnának és a koordinátorokkal megbeszéltük, hogy Strasbourgban február 8-án hétfőn este ismét megbeszélést folytatunk annak ideki, érdekében, hogy szavazhassunk, és így a gazdasági szakbizottság meg tudná ezt a mi szavazatunk tekintetében is tárgyalni, és aztán mehetne a plenárisra. Ezzel a mai munkánk végéhez értünk. Szeretném tájékoztatni a szakbizottság tagjait, hogy holnap az Antal épületben találkozunk ismét a 4Q1-ben. Délelőtt koordinátori megbeszélés lesz a nemzeti parlamentekkel folytatott késői kifizetések és teljesítésekkel kapcsolatos vitára kerül sor és azt követi majd egy videokonferencia a francia nemzetgyűléssel a fogyasztói jogokról, és holnap 9-kor a koordinátorokkal találkozunk itt ebben a teremben 9 órakor, és ott azt hiszem lehetőségünk lesz, hogy eltervezzük a soron következő munkát. Mindenkinek köszönöm a részvételt, a mostani ülést ezennel berekeztem.